a házszabály 24-es cikke alapján. Következő mm, rendben haladunk. Először megválasztjuk az elnököt, és aztán a négy alelnököt. Egyiket a másik után. Napi rendünk kettes pontja az új elnök megválasztása. Tájékoztattak arról, hogy Fizasz úr helyettesíti Szver urat, Winkler úr helyettesíti majd Toti urat, és Maragall úr pedig Evans asszony helyett fog szavazni. A frakciók figyelmét felhívnám arra a tényre, hogy bármi, ha bármi változás adódna, a szavazás megnyitás előtt erről tájékoztatniuk kell az elnököt. Kasznodemszki úr, parancsoljon! You, you have to uh, take the microphone, otherwise... Okay. Mikrofonba beszéljen, különben nem tudják tolmácsolni. Én is helyettes vagyok, Liusz úr helyett fogok szavazni. Yes. Thank you. Köszönöm. Are there additional, uh... Van-e további bejelenteni való a szavazás megkezdése előtt? Ha nincs, nincs, úgy látom, akkor először is megállapítom, hogy szavazatképesek vagyunk, nyolc képviselő kell legyen, gyakorlatilag mindenki itt van, a kvórum tehát megvan. Akkor most jelöljük az elnök kiposztra. Kit javasolunk, Kameva asszony? Mi Kosztak képviselőt javasoljuk elnöki elnök gyanánt. Tehát Szilvia Costa asszony a Kult Szabizottság teljes jogú tagja, frakció képviseli és benyújtotta a pénzügyi összeférhetetlenség nyilatkozatát is. Most magát a jelöltet kérdezem, hogy ő hozzájárul-e. Igen, köszönöm, elfogadom a jelölést. Mivel, mivel egyetlen jelöltünk van csak, javaslom, hogy Szulvia Kosta asszony tekintsük közfelkiáltással megválasztottnak. Kedves Szilvia, én is gratulálok neked, és kérlek, hogy fáradj ide, vedd át az elnöki széket. Uh, Kedves kollégák, nagyon gyorsan csak. Először is megköszönném támogatásukat. Megteszek mindent, hogy e szakbizottságban a rendet és a, a méltóságot megőrizzem és erősítsem, és hozzájárulásaikat, hozzászólásaikat megszívleljem. Szerintem a kultúra az oktatás és a többi ifjúság politikahoz kapcsolódó érték Európa új szövetségének a, az áloga. Köszönet a titkárságnak is, meg a, a, köszönöm a tolmácsoknak is az értékes munkát, amelyel támogatják szakbizottságunk munkáját, és most pedig folytassuk az alelnökök megválasztásával. Sì, allora eh, continuo in italian. Eh... Olaszul folytatom. Ha módosítások vannak a póttagokat illetően, akkor meg kell mondani, hogyha változás van az első szavazáshoz képest. Nos, ha nincs, akkor Winkler úr, Tóth urat helyettesíti, Márgál úr, Evans asszonyt, és Fizesz úr Cver képviselőt. Kvendeski Lever a képviselőt, így van? Jó, akkor folytassuk. Meg kell alapítanunk a kórumot, a szavazóképességet az első uh, alelnöki posztra ki a jelölt. Először is szeretnék önnek gratulálni a megválasztásához, és az EPP nevében reménykedünk abban, hogy az elkövetkező öt évben nyúl ezt az együttműködés, mint ahogy a múltban is volt. Az EPP uh, frakció első alelnöknek uh, Bocskor Andreát jelöli. Allora, gra grazie. Köszönöm. Azt hallottuk, hogy Bocskor Andrea jelöltje a politikai csoportnak, úgyhogy felteszem a kérdést, hogy elvállalja a feladatot. Oké, okay. allora. Jó, köszönöm. Mivel egy jelöltünk van, javaslom, hogy Bocskor képviselő asszonyt közfelkiáltással szavazzuk meg. Passiamo. Köszönöm. Természetesen gratulálok, és kérem, jöjjön ide az elnökségbe. Okay.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 szavazat képesség ugyanaz. Most kérem a második alelnök jelöltet. Honorable Tú. thank you. On behalf of all the political group. Köszönöm. Az ALDE nevében. Who's former Minister of Culture of Romania and... A román ö, külügyminisztert javaslom, aki a legjobb jelölt lenne. Eh, grazie. Elnök, köszönöm szépen. Javaslom, tehát, mivel diákonó jelöltünk jelöltje a politikai frakciónak, úgyhogy kérdezem diákonó képviselőt, hogy egyetért-e jelöltségével vállalja a feladatot. Bene. Rendben. Ebben az esetben akkor kérem, hogy közfelkiáltással ö, szavazzunk. És kérem önt is, hogy jöjjön ide az elnökségbe. Jó, most tudtam, hogy Dov'è che va? E, a Köszönöm. Válasszuk meg akkor a harmadik alelnököt. Kérem a jelölt ismertetését. President, in behalf of Greens IFA uh, Group. A zöldek nevében Helga Trüppelt javasoljuk, úgy mint harmadik alelnököt. Eh, grazie. Köszönöm. Egyetért Trüppel asszony Igen, nagyon örülök. Úgyhogy a rituálét folytatjuk. Tényleg tagja a Kulturális Bizottságnak és a frakciónak, és ő is benyújtotta a, a pénzügyi helyzetéről a nyilatkozatot. Kérem őt is fel közfelkiáltással válasszuk meg. De egy fontos dolog van, elnézést kérek, nyilván ezt javaslom, már előre tapsoltak, úgyhogy közfelkiáltással meg is választottuk Trüppel asszonyt, gratulálok! Bene. A questo punto chiedo... Következik a negyedik alelnök jelöltünk. Ki javasolja? Parancsoljon. Für die EVP-Fraktion schlage ich. Az EPP nevében Mikaela Soltleva asszonyt javaslom. Rendben. Ellenőriztem. A jelöltünk tagja a Kulturális Bizottságnak. A frakció javasolta, és szintén tett vagyonnyilatkozatot. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a feladatot. Igen, köszönöm, elfogadom. Bocsánat, akkor még csak jelölt státuszban van. Kérem, hogy Szodrova asszonyt közfelkiáltással szavazzuk meg. Kile prego di accomodarsi ellen. És kérem, jöjjön ide az elnökségbe. Bene, completata la elezione della mivel az elnökséget megválasztottuk, javaslom, hogy térjünk át a további napirendi pontokra. Először is a négyes pont, a, a 2014-es ülések időpontjának megerősítése. a dokumentumok között már meg kell, hogy kapják ezt az információt, hiszen az előző mandátum során ezt már jóvá hagyták. Úgyhogy kérdezem, hogy el tudták-e már olvasni ezeket a javaslatokat, és jóvá tudják-e hagyni az öt ülésre vonatkozó listát, amely 2014 év végéig még megrendezésnek kerülne. Ha egyetértenek, mindannyian tudják, hogy milyen dátumokról van szó, akkor hagyjuk jóvá ezeket. Természetesen a 2015-ös ülésekre vonatkozó javaslat a koordinátorok ülésén kerül megbeszélésre októberben. Ötödik pont. Néhány tájékoztató jellegű bejelentés. A következő bizottsági ülésre 20, július 22-én kerül sor Brüsszelben a 2015-ös költségvetésről szóló jelentést fogjuk megvitatni, július 14-én pedig koordinátori ülésre kerül sor, hogy a jelentés felelősét kijelöljük, illetve az eljárásról eszmét cseréljünk e-mailben fogjuk tájékoztatni a koordinátorokat erről, hogy egy kis időt tudjunk megtakarítani, és időben mindent le tudjunk zárni. Ha más nincs, akkor megragadnám a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak az eddigi munkáért, és a bizottság titkárságának is, a tolmácsoknak is, és mindenkinek köszönetet mondjak, és mindenkinek minden jót kívánok az új mandátum kezdetére. Köszönöm. Prego, prego, c'è una perler. Bocsánat, valaki hozzá kell, szeretne szólni. Jézus képviselő. Prego, nőri kézus. Parancsoljon. Eh, with the microphone, microphone. A mikrofonba kérjük. Να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία στο έργο του Προεδρείου. Ε, ψήφισα με μεγάλη εμπιστοσύνη. Szeretnék az elnökségnek nagyon jó szerencsét és sikert kívánni. Nagy bizalommal szavaztam, és nagyon örülök annak, hogy négy nő és egy férfi van az elnökségben. Persze remélem, hogy nem nyomják majd el az egyetlen férfit, ő is majd kifejteti álláspontját. És azt is szeretném elmondani, hogy én ugye 30 éve koptottam az Európai Parlament pacsorait. Ezért, és ez alatt figyelemmel kísértem szakbizottságunk hatásköreit. Ezek növekedtek. Nagyon fontos, hogy hatásköröket szem előtt tartsuk, demokráciában fontos, hogy ez szerint működjünk, milyen politikai tartalma a munkánknak, és csak ezt követően szavazzunk mindig. Szerintem most is számba kell vegyük, milyen hatáskörökkel bír a szakbizottságunk, mert hogy ez bővült, több témát fedünk le, mint korábban. Kérdés, hogy mennyire autonóm a mi szakbizottságunk működése ezen megnövekedett felelősség mellett. Jó lenne, ha kapnánk tájékoztatást, hogy pontosan mik azok a kompetenciák, és milyen felhatalmazással, milyen autonómiával bírunk az Európai Bizottsággal szemben, meg az Európai Parlament egészében. Hogyan határozható meg a ö, szakbizottságunk státusza? Tisztelt képviselő úr, én csak részben tudok válaszolni, elnézését kérem. Nagyon kevés az időnk, mert utánunk egy másik bizottság kerül ide a terembe, nekik is ö, fel kell állniuk. Úgyhogy először is ez az elnökség mindenképpen biztosítani fogja a, a, a nők és férfiak közötti egyensúlyt. Mindenképpen a második dolog, ez rendkívül fontos, amit ön felvetett, jogi és politikai szempontból is, ez kétségtelen. Én úgy gondolom, hogy lesz majd alkalmunk arra, hogy megbeszéljük ezt a közeljövőben, mondjuk július 22-én. Amit viszont el szeretném mondani, mert rendkívül intelligens volt a felvetése, hogy mindenképpen tiszteletbe fogjuk tartani a kompetenciákat. Volt egy Lisszaboni szerződés, amely a parlamentnek több kompetenciát biztosított társjogalkotóként, illetve európai szintű együttműködést ezeken a területeken, az oktatás, a képzés, a sport, a fiatalokra vonatkozó területek és a médiák. Tehát ezek azok a területek, most csak felvetésként, vagy nyilván részletesebben megbeszéljük ezeket, mert teljesen igaz, igaza van, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen határokig tart kompetenciánk. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy most akkor le is zárhatom az ülést. Még egyszer köszönöm, és mindenkinek jó munkát kívánok!